So, dear colleagues. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az AFET-tel most volt egy meghallgatásunk az EU-USA kapcsolatokkal kap, kapcsolatok témájában, és most rá is térünk a 9-es pontra, mondja az elnök, de nem, a 8-asra. Az EU-USA kapcsolatok kereskedelmi aspektusai, és most átveszem a jelentéstevői kalapomat, hiszen én készítettem a véleményt a témában. Az érem két oldalát kutatom be ebben a véleményben. Az Egyesült Államok a legnagyobb kereskedelmi partnerünk, ugye ez az egyik uh, aspektus, ami az európai exportot illeti, de import tekintetében és a másik legnagyobb importőr az Európai Unióban. Jó és stabil kapcsolataink vannak, már jó ideje. Az vto n belül a sokáig az Egyesült Államok volt a WTO-nak a motorja és egyik alapítója is, ugye 95-ben, és emellett a gazdasági kapcsolataik is hát sikeresnek mondhatók. Szabályozói együttműködési egyezmények aláírására került sor. Emlékeztetnék a gyógyszer előállítók ellenőrzéséről hozott egyezményre. Tehát nagyon sok közös pont van az EU és az USA között a kereskedelmet tekintve. Persze, másik oldalon az új Trump kormányra koncentráltunk, és arra, hogy hát ez súlyos problémákat vetesz fel. A WTO WTO-t, mint a világkereskedelem meghatározó elvét aláásó politikát folytat. Aztán a WTO partnerekre vonatkozóan visszavezeti az acél és az alumínium vámot, apróbb kis kivételekkel. Aztán a bírák kinevezése is elmarad, ezért a vitarendezés is veszélyben van, úgyhogy összességében elmondható, hogy nem tartják tiszteletben a WTO szabályokat, és inkább a hatalom gyakorlását tekintik kereskedelmi politikai eszköznek. Az erőre helyezik a hangsúlyt. se aggasztó, hogy az Egyesült Államok most csak az árukereskedelemre koncentrálnak. Itt különböző vám tarifák merülnek fel, de általánosságban a vám nagyjából egyforma. Az Európai átlag szerint itt kevesebb, mint 1%-kal magasabb tarifák vannak, mint az Egyesült Államokban. Tehát nincsen nagy különbség, de persze van néhány konkrét termék, ahol az Európai Unió 10%-os vámot vett ki, az USA pedig 2,5%-ot, de ha a teljes képet tekintjük, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok a pikapokra 25 százalékos vámot vetnek ki, sokkal magasabb ez a vám, mint amit mi kivetünk, és hát ez a legnépszerűbb gépjármű az Egyesült Államokban. Minden esetre, ha a teljes képet nézzük, akkor nem olyan nagyok a vám különbségek. De persze van elég jó, vannak elég jó kapcsolatok is, jó szempontok is. Az Egyesült államok elég eh, sok eh, szempontból mm, hát előnyt élvez, például ami a szabadalmakat illeti, Európában bejelentett szabadalmakat, stb. Tehát elég szélesebb körben nézni a képet. Végeredményben meg kell találnunk a lehetőségét annak, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködést erősítsük. Sok szereplője van ennek a, ennek a témának. Egy közös kereskedelmi agendát kell létrehozni a bilaterális kereskedelmünk szempontjából és stabilizálni kell a globális kereskedelmi rendszert, és ezt is figyelembe kell venni. A WTO-ban természetesen nagy szükség van reformokra, talán az Egyesült Államokkal arról is beszélhetnénk, hogy melyek azok a reformok, amelyek kettő mindenképpen napirendre kell helyezni. Emellett beszélhetnénk a bilaterális kereskedelmi kérdésekről is, illetve arról, hogy a harmadik országokkal öm, mi a helyzet. A öm, szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban, illetve az acél túltermeléssel kapcsolatban. De persze az is teljesen világos, hogy partnerséget szeretnénk ebben az összefüggésben, és nem akarunk nyomás alatt tárgyalni. Úgyhogy világosan kell fogalmazni, az acél és az alumínium vám nem felel meg a VTO előírásoknak, és ezt nem fogadjuk el. Ez az érem két oldala, és hát, hát a problémás oldalra kell koncentrálnunk. Köszönöm a figyelmet, megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek. Először is a néppárt nevében. Kiszólt Róvolt asszony szólna hozzá, de nem tud itt lenni, úgyhogy papám szúr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Kudelive üdvözletét kell átadnom, és nagy örömmel olvasom fel az üzenetét a bizottságnak, Először is köszönetet szeretnék mondani az ön munkájáért és a személyes elkötelezettségért az EU-USA kereskedelem témájában. A néppárt eh, szerint néppárt számára fontos, hogy, eh, hogy kiegyensúlyozott legyen ez a jelentés, és hangsúlyozza, hogy mindig eh, készek vagyunk javítani ezeken a kapcsolatokon a legutóbbi fejleményeket figyelembe véve kell a jövőbe tekinteni. A jöv, ami a közel jövőt illeti, az Egyesült Államok nagyon fontos szövetségesünk a kereskedelemben és más fontos politikai területeken. A WTO erős USA részvételt szeretne látni, és Nekünk pedig dolgoznunk kell azon, hogy az EU és az USA közötti feszültséget elsimítsuk, főleg ami az acélkereskedelmet illeti, egy szorosabb és mélyebbre ható kereskedelmi együttműködést kell kidolgozni amerikai szövetségeseinkkel. Köszönöm szépen, Emma McLaughlin az EKR nevében. Köszönöm szépen, én is köszönöm önnek a munkáját és az EKR egyetért ezekkel a javaslatokkal. Nekünk most a, egy kicsit a jelenlegi nehéz helyzeten túl kell tekinteni, és a mi eh, frakciónk mindig is támogatta a transatlanti eh, kapcsolatokat, és eh, ez egy nagyon fontos alapja a globális kereskedelemnek. A két ország, vagy a két gazdasági blokk közötti kereskedelem volumene azt mutatja, hogy ez mindenképpen fontos, ez mindenképpen nagyon fontos, és megegyezésre van szükség, akár TTIP formájában, akár más keretben. A VTO vitarendezési fórumában kinevezendő bírák kinevezésének elhalasztása ez aggasztó, és erre megoldást kell találni mindenképpen emellett ki kell használni ezt a lehetőséget arra, hogy végig gondoljuk, hogy mi az, amiben közös megközelítést tudunk megvalósítani, és mi az, amiben közösen előre tudunk lépni. Ez nem azt jelenti, hogy úgy tárgyalunk, hogy pisztolyt tartanak a fejünkhöz, de figyelembe vesszük a globális kereskedelmi architektúrát. Azt gondolom, hogy közösen kell, kell vizsgálni a nem tarifális eszközöket, a beruházást, a, nemzet, a intellekt, szellemi tulajdonjogokat és egyéb témákat. Aztán emellett a vélemény ki lehet használni arra is, hogy megnézzük, hogy a KKV-k milyen kihívásokkal néznek szembe. Általában a nagy cégekre koncentrálunk. Nagyon fontos most látni, hogy ne csak azt lássuk, hogy az egy e, európai cégek milyen nehézségekbe ütköznek Amerikában, de nézzük meg fordítva is a helyzetet. Az e-commerce, e, illetve adatvédelmi kérdések is itt fontos szerepet játszhatnak. Természetesen az acél és alumínium tarifák, vámtarifák témájával kapcsolatban hát érdekes fejleményeket hallunk, és itt közös problémánk az acél túl termelés túlkapacitása, úgyhogy közösen kell megoldani ezt a problémát, és a nemzetközi keret kihasználásával kell elérni azt, hogy, ez, hogy ne eszkalálódjon a helyzet. A VTO nagyon fontos szerepet játszik, és ez az ön véleményében is szerepel. Nagy kihívás előttünk ez, hogy megoldást találjunk erre a kérdésre. És az USA nélkül nem fogunk erre megoldást találni. Én nagyon örülök a, arra, hogy végre, annak, hogy végre kijelöltek, kineveztek egy VTO nagykövetet. Úgyhogy dolgozunk a, módosító javaslatokon, de azt gondolom, hogy az ön véleménye kiváló, kiinduló alapot biztosít számunkra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Alde. Köszönöm, rövid leszek. Sok mindent elmondtak már. Én úgy gondolom, hogy lehetőségünk van a vélemény révén, hogy kifejezésre juttassuk magunkat, és pedig parlamentként, szakbizottságként számos esetben. Tehát a tervezett vámtarifák mindenképpen megemlítendők, és szerintem, hogyha arra építünk, amit Emma mondott, igenis van egy lehetőségünk, hogy kijelentsük, hogy milyen fényben látjuk az elkövetkezendő megbeszéléseket, tárgyalásokat. Tehát a TTIP megbeszélések most a mélyhűtőben vannak, és nyilván nyomást akarnak gyakorolni ránk a tárgyalások során, de most lehetőségünk van, hogy kifejezzük magunkat. Azt mondanám, hogy szólnunk kell a szankciók területen kívüli hatásáról is, hiszen ez egy visszatérő probléma az Egyesült Államokkal, és esetleg aláhúzhatjuk az EU egységének a fontosságát. Hiszen az az ország, amelyet ön nagyon jól ismer, igazából bedolgozik az Egyesült Államok alá. És így nincs egy egységes USA politikája az Európai Uniónak. Szerintem itt nincsen szükség további fragmentációra. Nem csak az Egyesült Államokkal kapcsolatban, hanem más tekintetben sem. Úgy gondolom, hogy nagyon jó alapunk van, és úgy gondolom, hogy egy nagyon erős véleményt tehetünk az AFET jelentés mellett. Tehát nem kell elátkozni az Egyesült Államokat, de a transatlanti kapcsolatok értékeken, szabályokon és elveken nyugszanak. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sok amerikai egyetért velünk, csak pillanatnyilag nem ők foglalják el a Fehérházat. Hát ez így van. Köszönöm szépen. Itt nincs itt Zsato úr, de a Guer részéről Helmut Scholz. Mm, éppen a meghallgatásról jövünk, ahol az afettel komolyan voltunk, és nagyon komplex a transatlanti kapcsolatok helyzete. Az a véleményem, hogy nagyon komoly a helyzet, és igazából még nem tematizáltuk megfelelően a nagy kihívást. Egyetértek azzal, amit elmondtál az előbb, a kereskedelmi bizottság álláspontjával egyetértek, főleg az egyes ponttal, amelyben világosan kiderül, hogyha ez nem az Egyesült Államok lennének, hanem egy másik, és az, és az az állam gyengébb lenne, mint az EU, akkor ugyanolyan mércével mérnénk-e? Éppen ezért gondolom, hogy helyes az, hogy ebben a helyzetben az Egyesült Államok az EU legnagyobb exportpiaca, és a második legnagyobb importpiaca. Tehát bizonyos gazdasági adottságok vannak, amelyek a kis és nagyobb vállalatokra is, a KKV-kra is, és a nagyvállalatokra is kihatnak, és óriási kihívást jelentenek, és ezekkel foglalkoznunk kell. Éppen ezért helyes az, hogy ezzel a véleménnyel pedig megmutatjuk, hogy egy szabály alapú kereskedelmi rendszer az, amiben az Európai Unió gondolkodik, és nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében a WTO-n belül, hogy a multilaterális rendszert életben tartsuk. Most ilyen óvatosan fogalmazok. Nagyon érdekesnek tartom, hogy elgondolkozunk a véleményben azon is, hogy igazából kizárhatjuk is az Egyesült Államokat és mindenképpen a, a fellebbviteli fokozatot jobban ki kell építeni. És így jobban stabilizálhatjuk a helyzetet. Amit még esetleg elmondanék a további együttműködésünk érdekében, úgy gondolom, hogy nem csak az Egyesült Államokkal kell tárgyalni a multilaterális kereskedelmi rendszer továbbfejlesztéséről, hanem másokkal és az Egyesült Államokkal. Hogy ezt a fejlődést nyomon követhessük. Hiszen csak is az összes VTO tagállammal sikerülhet a multilaterális kereskedelmi rendszerek szerkezetét fenntartani és pedig annak érdekében, hogy a közös globális kihívásokat megoldjuk. És az Egyesült Államoknál ezt hiányolom. Úgy tűnik, hogy nem igazán akar, akarja ezt. Tehát a kereskedelmi és gazdasági együttműködés kritériumai is tisztáznunk kell az Egyesült Államokkal. Köszönöm. Köszönöm. Az EFDD nevében Tiziana Begin. Köszönöm, elnök úr. Már számos kolléga említette, hogy az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolataink még soha nem voltak ennyire aggasztó állapotban. Nézzük az acélszankciókat, a gyógyszeripari termékeket, gépjármű, Airbus, ez mind-mind rosszabbítja az Európai Unió pozícióját. És Trump pedig azokat a vállalatokat is szeretné megbüntetni, amelyek kereskednek Iránnal. Ez például Németországot is nagymértékben érinti. Trump megpróbálja megosztani az Európai Uniót, megpróbálja kijátszani egymás ellen az országokat. Egyrészt vannak azok, amelyek békülékenyebbek, és vannak olyanok, amelyek inkább támadóbbak az elnök véleménye ezt mind bemutatja, éppen ezért támogatom. A VTO nagyon fontos legyen, nagyon fontos kell, hogy legyen, hogy ilyen intézkedéseket foganatosítsunk. Másrészt szeretném aláhúzni azt is, hogy mennyire lényeges az, hogy az Egyesült Államok fenyegetéseinek ne engedjünk, hiszen akkor ennek a következmény további követelések lesznek. Ez a kormány igazából nem tekinti már privilegizált kereskedelmi partnernek az Európai Uniót, hanem úgy tekint rá, mint bármelyik más országra. És éppen ezért egységes álláspontot kellene képviselnünk. Azonban az Egyesült Államoknak meg kell értenie, hogy igenis megbízhatóak vagyunk, és olyannak is kell lennünk. Mindent köszönök, amit eddig hallottunk, elnök úr, kollégák. Minnyáján egyetérthetünk azzal, hogy javítani kell a helyzeten. De hogyan? És hogyan érjük el? Nyilvánvalóan nem úgy, hogy legyenek olyan tagállamok, amelyek egyéni utakon járnak, és előnyöket adnak az Egyesült Államoknak. Csak Európa tud egységesen fellépni és pedig nem úgy, hogy mindent nyomás alatt tárgyalunk meg, hiszen akkor csak is veszthetünk Európai Unióként. Úgy gondolom, hogy erőt kell mutatnunk, és még akkor is, hogyha nem akarunk uh, ellenintézkedéseket konkrétan alkalmazni, be kell jelenteni bizonyos ellenintézkedéseket. És uh, itt legyünk kőkemények, hiszen hogyha nem vagyunk kőkemények, nem fognak uh, minket komolyan venni, és gyengének tartanak minket az amerikaiak. Szerintem az usa választások után a kongresszussal folytatott párbeszédet kell folytatni. Igazából csak is így javíthatunk a kapcsolatainkon, és mindenki ezt akarja ebben a teremben. Úgy gondolom, hogy meg kell tennünk azt a munkát, amire megválasztottak minket, és ezen a szinten tudunk tényleg valamit elérni. De kritizáljunk is, amikor bizonyos tagállamok Európa gyengébbé teszik, azáltal, hogy megpróbálnak előnyt húzni saját maguknak ebből. A tagállamok nem fognak sikerülni egyedül csak Európa egységesen. Köszönöm, tép, köszönöm szépen, Dartmouth úr. Hát ez itt egy kicsit összezavaró dolog, tehát na mindegy, témámra térek. Kár, hogy Prebrix úr nincs itt, mert gratuláltam volna neki ezen a nagyon kifor, ezért a nagyon kiforrott hozzászólásért, amit az előző megbeszélésen hallottunk. Igazából az Egyesült Államok tekintetében szeretnék egy megjegyzést tenni. Nem kaphatjuk meg mindig azt kormányfőnek a saját országunkban sem. Hát pláne ott nem kaphatjuk meg kormányfőnek vagy elnöknek azt, akit akarunk egy másik országban. Tehát igazából ezt nem tudjuk elérni, és és itt a kereskedelmi és a szakbizottságban és az AFED szakbizottságban is érvényes ez. Tehát, hogyha nem, nem tudom, hogy volt -e egyáltalán az életemben olyan kormányfő, akit én jóvá hagytam magamnak. És szeretném gratulálni az elnök úrnak a véleményéhez, amely nagyon alapos. Azonban az összkontextus nem tükrözi vissza. Az az összkontextus, hogy 147 milliárd dolláros deficitet hajt az Egyesült Államok az Európai Unióval való kereskedelmében. És hogyha figyelembe veszük az 55 milliárdos szolgáltatási többletet, és ezek nincsenek benne a kereskedelmi megállapodásokban. És igazából a szolgáltatásokon nincsenek vámok, vagy lehet, hogy már valaki talál. De ez az összkontextus, amelyben zajlik ez a párbeszéd az Európai Unió és az Egyesült Államok között, illetve az Egyesült Államok képviselői között. Nagyon szeretem a Financial Times újságot, még akkor is, hogyha igazából teljesen ellenvéleményem vagyok vele. De van Wolfgang Monkart egy német publicista a Financial times aki hétfőnként írt cikkeket, és állandóan, állandóan nagyon tisztán, intellektuális brillianciával írja le a helyzetet. Németország igazából túl nagy töbletet halmoz fel az áru exportban. Ez túl, túl nagy az Európai Unió számára túl nagy a világ többi része számára, és valószínűleg a német gazdaság jólétének is káros ez. Én nagyon német barát vagyok, én szélsőségesen német barát vagyok, de igazából nagyon kevésbé járulunk ehhez hozzá, és ezt is figyelembe kell venni a vita során. Elnök úr, a, azt kérném a tisztelt elnök úrtól, hogy ezeket az alapvető tényeket egy valahogy említse meg, juttassa kifejezésre, mert különben említettem, hogy nagyon jó ez a vélemény, brilliáns, csak foglalja ezt bele. Köszönöm szépen, Morán úr. je sais pas si on pourra mettre dans ce... Köszönöm szépen, elnök úr mi, a, <laughs> nem tudom, hogy ezt a, ezt a véleményt most a német gazdasági helyzetre kellene elkoncentrálni, szerintem ezt majd legközelebb is, meg majd más alkalommal is megtehetjük. Én osztom a véleménykészítőnek a véleményét, az elemzését, a diagnosztikát, tudom, hogy intenzív kereskedelmi kapcsolataink vannak, ez jó, viszont vannak problémák. Persze senki nem kérdőjelezi meg Trump demokratikus megválasztását megválasztott elnök, de hát problémát jelent viszont az, hogy a VTO nem úgy működik, ahogy ezt megszoktuk, a bírák kinevezése nem folyik, illetve az erőre helyezi a hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy ez mi, európaiak, nekünk itt van a lehetőségünk arra, hogy mi is megmutassuk, hogy mi is erősek vagyunk. És ezért gondolom azt, hogy nem szabad belemenni egy olyan vitába, eh, ami egy TTIP eh, light-ot eh, vezetne be, vagy, vagy most elkezdeni vitatkozni a vámokról, az acéltermékekre. Nem, legyünk határozottak, legyünk, fogalmazzunk egyértelműen, e, és az ön véleményében egy kicsit nagyobb hangsúlyt kellene helyezni arra, hogy Európa erejében is bízunk, gazdaság erejében is bízunk. El kell kerülni azt, hogy a tagállamok most elkezdjenek bilaterálisan egyezkedni. Ennek az ellentéte lenne jó. Az lenne jó, hogyha egységesek legyünk. Van egy reményünk, mégpedig az, hogy az Európai Parlament eh, nagyon fontos szerepet játszik ebben a vitában. Még akkor is, hogyha a mandátumunk vége felé járunk, még akkor is, hogyha a parlament egy olyan intézmény, amelyek ismerjük a határait, de konkrétan ebben az esetben szerintem minden eszköz a kezünkben van ahhoz, hogy Európa erejét hangsúlyozzuk, megmutassuk, lássuk. Úgyhogy nem szabad, hogy egy teljesen kiegyensúlyozatlan vitába bocsátkozunk bele, amiben csak verten tudunk jönni. A bizottság nevében Guido Ubel a DJ Tréta. Köszönöm szépen, elnök úr, nincsen megjegyzésünk a véleményről jelenleg. Köszönöm. Is this yet good? Uh, Ez most jó vagy rossz számomra? Ez jó, hangzik a válasz. Rendben, kedves kollégák, akkor köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Persze van, volt egy kis korlátozásom, amikor megalkottam ezt a véleményt. Az egyik az az volt, hogy korlátozott volt maga a terjedelem, a második pedig az volt, hogy szorít az idő is, nem biztos, hogy eh, amiket leírtam, azok holnap még relevánsak lesznek. Az Európai Unió egységességevel kapcsolatban örültem, amikor megfogalmaztam ezt a jelentést, hogy volt egyfajta egységesség. Az az országot legjobban ismerek, az is megpróbálta megtalálni a saját módját annak, hogy az USA-val való bánásmód kapcsán, és ezt is meg kell említeni. Ez is releváns a globális kontextusban. Köszönöm szépen a további mm, hozzászólásokat, a kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy az USA intézkedésének milyen külső hatása van, milyen hatása van ez a KKV-kra nézve. Az a kérdés, hogy mi lesz majd a jövőbeli kapcsolatokkal, amelyek kialakulhatnak, illetve az a kérdés is, hogy milyen fajta ellenintézkedést tehetnénk meg. Tehát nagyon sok elem van, amelyen javítani lehetne a jelentést, és hajlandó vagyok örömmel ezeket a módosítókat megvizsgálni. Én is benyújtok majd módosítókat, és bizonyára sikerül majd egy jó kompromisszumot létrehozni az eh, AFET jelentéshez. A módosítók benyújtásának határideje május 22-e 6 óra. Köszönöm szépen! Lead to the point nine of our agenda. A kilences napi rendi pont következik. A globalizáció kereskedelmi szempontjai. A bizottságnak volt erről egy közleménye. Azóta új elemek is megjelentek a jelenlegi helyzetből fakadóan. Joachim Schuster a jelentés készítője, és övé a szó. Igen, köszönöm szépen, Bert. Úgy vélem, hogy amikor a vitaindító papír megekezett, akkor még nem igazán tudtuk azt, hogy milyen fajta stratégiai változás fog bekövetkezni. Ez 2017 májusa volt. Donald Trumpot már megválasztották, még nem volt azonban egyértelmű az, hogy mi fog történni a teljes kereskedelmi rend megkérdőjeleződött, kereskedelmi háborúkról beszélnek. Úgy gondolom, hogy ez mindez nem csak Trumpra korlátozódik, nem hiszem, hogyha őt nem választják meg újra, akkor már minden helyre áll a világban. Szerintem itt egy sokkal súlyosabb kérdésről van szó, és igazából ez a vitaindító papír is ugyanezzel foglalkozik, és ilyen értelemben üdvözlöm ezt a dokumentumot. Úgy gondolom, hogy az a feladatunk, hogy alapvetően stratégiai válaszokat adjunk az új kihívásokra. Részemről, és majd a jelentésben is ezt leírom, három fő kihívást látok, és ezek szerintem következményekkel járnak majd. Először is a globalizáció előnyei bizonyos nemzetek és régiók között egyenlőtlenséget mutatnak, és ezek is politikai reakciókhoz vezettek számos területen. Főként van egy pont, amely Trump esetében befolyásolta a politikát. A második dolog, azt kell látnunk, hogy a világban eltolódtak a súly jog, ennek az elején járunk most, egyre inkább teret nyernek a kelet-ázsiai országok, főként Kína, és ők a gazdasági térnyerésüket politikai szinten is szeretnék felhasználni, és relatív módon veszített Észak-Amerika, illetve Európa. Ez is egy trend, amely a továbbiakban csak fokozódni fog. Ugyanakkor itt van még a harmadik pont is, a második világháború utáni kialakított kereskedelmi rend, amelynek középpontjában a WTO áll, ez egyre kevésbé tud ez a rend reagálni a helyzetre, és emiatt alakult az ki, hogy növekszik a protekcionizmus, és egyre nehezebbek a kereskedelmi fordulók a világkereskedelem szempontjából. Hogyha ezt a három trendet megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy ezek rendkívül jelentősek lesznek Európa számára a következő években, és emiatt nekünk is az a feladatunk most, hogy erre megfelelő választ adjunk. Bár úgy gondolom, hogy egy lényegi paradigmaváltásra lenne szükség, és ez a kereskedelmi dokumentum, hogy is hívták ezt korábban? És a, ebből a 2015-ös papírból lehetne kiindulni, és így az ENSZ fenntarthatósági céljait a klímacélokat vettük alapul, és ez alapján kell besorolni a kereskedelmi célokat is. De stratégiai válaszokat kell adni az új kihívásokra, az aktuális kihívásokra a világon, főként két területen. Először is látnunk kell azt, hogy belülről is erősödjünk, és eh, a jelentésben majd ezt is felvázolom. A saját belső piacunkat, a uniónkat kell megszilárdítani, erősíteni, ugyanakkor erősíteni kell a nemzetközi versenyképességünket, vagyis a digitalizációt is előre kell vinni. Nagyon fontos, hogy az energiai bázisat is megújítsuk az um, piacunknak, egyfajta védelmi intézkedésekre és kereskedelmi intézkedésekre is szükség van, de erről ma még beszélni kell, például a befektetési screening, le kell küzdeni az egyenlőtlenségeket, strukturális megközelítésre van szükség, hogy a hátrányosabb helyzetben lévő régiókat, népességcsoportokat erősítsük. Ugyanakkor kívülre is erős választ kell adnunk, továbbra is a multilateralizmust kell támogatnunk, multilaterális megoldásokat kell találnunk, amikor csak lehet, de offenzívan kell fellépnünk a regionális bilaterális megalapodásoknál, és itt a lényeg az az, hogy ne csak szabad kereskedelmi orientáció legyen, hanem egy igazságos, értékorientált kereskedelmet hozzunk létre, amely a fenntarthatósági célokat is a középpontba helyezi. És középtávon erőfeszítést kell tennünk sok intézkedés kapcsán, hogy sokkal jobban figyelnünk kell a szomszédságban lévő középhatalmakra, fejlesztési perspektívára van szükség, és itt ezt lehet támogatni a kereskedelmi politikában, például az afrikai országokban, de az is jó lenne, hogyha a keleti politikánkat is átgondolnánk, beleértve ebbe, azt, hogy erősíteni kell az együttműködést um, az Ázsiai Gazdaság Unióval. Úgy gondolom, hogy maga a vitani dokumentum is az irányba indult el, hogy, és úgy gondolom, hogy a bizottság kiinduló dokumentum ezért nagyon jó, de azért még vannak olyan pontok, amelyeket még ebbe fel kell venni. Örülnék annak, hogyha egy stratégiai vitát tudnánk erről tartani, mert úgy gondolom, és ezt elmondtam már korábban is, az aktuális események azt mutatják, hogy alapvető szemléletváltás, szemléletváltás előtt állunk. Köszönöm, most pedig az elnyék jelentéstevők következnek. Annek Dine asszony az LPP e nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégánk, egy nap Európa felébredt és rájött arra, hogy kockázatokat rejt és kihívásokat rejt a globalizáció. Az USA-val a Kanadában megkötött kereskedelmi meglepodások kapcsán demonstrációk alakultak ki. Az Európai Bizottság vitaindító anyaga tavaly májusából a globalizáció előnyeiről. Most ebben a globalizáció előnyeiről és lehetőségeiről szólna, de fontosabb az, hogy a bizottság elismerte azt, hogy a globalizációnak igazságosabbnak kell lennie, nem csak előnyökkel jár ez, vannak itt negatív hatások is, és ezekkel foglalkozni kell. Itt az ideje annak, hogy a globalizáció előnyeit jobban elosszuk. A globalizáció nem jelenti azt, hogy lezárt határok vannak, nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen a kereskedelem, de végre kell hajtani a szabályokat annak érdekében, hogy ne legyen globális szintű bér, háború, ne legyenek rossz feltételek a munkavállalók számára, legyen, ne legyen szociális dömping és kizsákmányolás. ki, A multicégeket elszámoltathatóvá kell tenni, amiatt, hogy adót kerülnek és megkerülik a e, munkajogot. Amikor az EU cégek az EU-n kívül kereskednek, akkor ott is át kell, hogy adják felelősségüket, felelősséget kell vállalniuk az egész e, ellátólánc során. Fontos az, hogy e, a e, döntéshozók megpróbálnak megfelelni ezek hívásoknak. A világon többen, nagyon sokan fogják majd nézni az UEFA kupát Kievben, Ausztráliában is nézik az Eurovíziós Dalfesztivált, tehát az egész dolog a globalizációról szól. Ugyanígy változik az ellátási lánc, a multicégek termékeit, már nagyon sok országban állítják össze. Az összeállító üzlet ágakban ez automatizációhoz vezethet, de nagyon gyakran ez protek- a globalizációs kihívásai protekcionizmushoz vezetnek a határok lezárásához, ezek azonban dominó hatással fognak járni, kihatnak az exportorokra, importokra és a fogyasztókra is. Ezért um, a kereskedelmi megállapodásaink um, megpróbálják um, felelősség állítani a vállalatokat, de megpróbáljuk jobban alakítani a mobilizációt. A kereskedelmi meglapodásaink mindkét fél számára tartalmaznak kötelezettségvállalásokat, és ebben benne vannak a legmagasabb környezetvédelmi, munkajogi és egészségügyi szabályok. Azáltal, hogy a felülődő országok hozzáférést kapnak, sokkal több reformot kell végrehajtaniuk, és a külföldi kormányokat ez arra ösztökéli, hogy hagyják abba a dömpingelést és a túl olcsó bér kínálatát. Az EU tagállamok bevételének nagy része a kereskedelemből származik. A globalizáció nagy kihívás, viszont nincs oka annak, hogy féljünk a globalizációtól, hiszen a politikai eszközök a kezünkben vannak, ezeket csak helyesen kell felhasználnunk. Az EU intézmények látják azt, hogy itt gond van, itt fel kell lépni sürgősen, és úgy gondolom, hogy sikerül majd ezt együttesen megoldanunk. Az LPP e nevében várom az együttműködést ebben a dokumentumban. Tökéletes, mondja az elnök. Emma McLaughlin. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi üdvözöljük az Európai Bizottság ezen témában készített anyagát, osztjuk az aggodalmakat, de a célkitűzéseket is. Nagyon világos, hogy a globalizáció és a technológiai előrelépés nagyon sok lehetőséget teremtett az üzleti világnak. A gazdasági eh, eh, érdekeket most globális szinten kell képviselni. A fogyasztói eh, cikkeket eh, itt eh, könnyebben értékesíteni lehet, nőtt az emberek, polgárok körében a kereslet, új típusú kereskedelmi formákra kerül sor, és ez nagyon új lehetőségeket biztosít. Persze ennek ez kihívásokkal is jár, és fel kell készülnünk ezekre. De van itt egy nagyobb kihívás, a közvélemény által támasztott kihívás. Sokan a kereskedelemben látják az okát annak, hogy miért csökkentek a munkahelyek száma, meg kell győznünk az embereket arról, el kell magyaráznunk, hogy a kereskedelem az jó, az pozitív, és a globalizáció előnyünkre fordítása nagyon fontos. Robusztus kereskedelem védelmi eszközökre van szükség, átláthatóvá kell tenni a kereskedelmi tárgyalásokat, amennyire lehet. Javítani kell a versenyképességet, csökkenteni a bürokráciát, és főleg a KKV-k számára segítséget nyújtani a fenntartható eh, fejlesztési eh, fejezetre is koncentrálni kell, de előre kell nézni a digitális eh, kereskedelem irányába, és megnézni azt, hogy ezek az új lehetőségek hogyan javítják a mi helyzetünket. Ezek köré fogjuk megfogalmazni a módosító javaslatainkat. Köszönöm szépen. Hautala asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevő munkáját. Azt gondolom, hogy ez az anyag a globalizáció előnyünkre fordítása és a kereskedelmi szempontok, ez a Trade for All blueprintje. A legfontosabb kérdés azonban az, hogy, hogy hogyan tudjuk ezeket a méltó gondolatokat megvalósítani, amelyeknek köszönhetően a globalizációt talán jobban elfogadják az emberek, és, aminek a, és ami segít abban is, hogy a Föld fenntarthatóbb hely legyen. A legfontosabb kérdés az az, hogy az Európai Unió hogyan tud globális szabályozó lenni, ezt a szerepet vállalni, ahelyett, hogy globális szabályozott lenne. A helyzet nagyon ki, nagy kihívásokat tartogat, Két eh, példát szeretnék eh, felvetni. Az általános adatvédelmi rendelet egy példa arra, hogy az Európai Unió talán szabályozóvá válhat eh, globális szinten, ezt nem szabad elfelejtenünk, megvan ez a potenciál, ja, Európának, de nem használjuk ki teljes mértékben. Egy másik példa az, hogy az Európai Unió éveken át a klímapolitika hírnöke volt, az Európai Uniónak köszönhető a Párizsi Egyezmény. Biztosítani kell azt, hogy ezek az egyezmények a kereskedelmi politikánkban is tükröződjenek. A kérdés valóban az, hogy az Európai Bizottság hogyan fogja megvalósítani ezeket a gondolatokat. Például az emberi jogokat hogyan állítja középpontba, hiszen valóságban nem igazán láttunk igazi előrelépést. Ami a fenntartható fejlesztési fejezeteket illeti a kereskedelmi egyezményekben, azt gondolom, hogy ezen fejezetek végrehajthatóságára kell helyezni a hangsúlyt, azt hiszem, hogy jó példát eh, adhatnék eh, arra, hogy eh, ja, fordítsuk a tárgyalásokat, az EU-Mexikói Egyezmény modernizálása. Ez egyelőre csak egy üres ígéretet tartalmaz a fenntartható fejlődést tekintve. A kereskedelemvédelmi eszközök egy olyan mm, lehetőséget jelentenek, amit támogatnunk kell. Az Európai Parlamentnek és a zöldeknek köszönhetően egy nagy innovatív előrelépés került, előrelépésre került sor a szociális és fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele az innovációs tárgyalások során. Hogyan tudjuk ezt a metodológiát javítani, és mi az ütemterv? Ez a kérdésem. Köszönöm szépen. A GUE nevében Helmut Scholz kap szót, mondja az elnök. Igen. De először Anna Mariának adnám meg a lehetőséget, és utána szeretnék hozzászólni. hanem bánja, elnök úr. Köszönöm szépen. Be kell valljam azt, hogy a bizottság, jön azt, hogy a bizottság nem csak az előnyeit, hanem a hátrányait is felsorolta a globalizációnak. Sajnálatos módon azonban a hátrányokat a bizottság eh, kicsit elbagatrizálja, nem kínálnak megoldásokat. A globalizáció csak és a multi céljait szolgálja az emberek és az állatok kárára. A demokráciát alássák, leépítik a szolidaritást, és emiatt előtt élveztjük a hosszú távú fenntartató céljainkat. Ráadásul a kereskedelmi meglapodásokról eh, zárt ajtók mögött zajlanak, és nem igazán terjesztik elő a nemzeti parlamenteknek is. A multinacionálisok mindig elsőként szavazhatnak a mi szabályainkról. A szodajtás és leépül, hiszen a külföldi befektetők különleges jogokat kapnak, nem vonjuk be megfelelően az állampolgárokat és a civil társadalmakat az ENSZ, az ENSZ emberi jogi szabályaival szembe mennek, megnevezik a szabályokat, de ezeket nem tartatják be. Az egész tehát csak kirakat. Azon kell lennünk, hogy nagyobb legyen a demokrácia, a szolidaritás és a fenntarthatóság. kíváncsi vagyok, a bizottság hogyan kívánja támogatni ezeket a célokat. Köszönöm szépen, és most Helmut Scholz. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, akik a komplexitást bevezette ebbe a vitába, és köszönöm a bizottságnak is, hogy tudatosan foglalkozott ezzel a témával. Egyes kollégák, ahogy mondták, a kereskedelmi stratégia továbbvezetéséről lehetne szó. Az európai választások előtt egy éve beszélünk erről a témáról. Hogyha egy közös kereskedelmi stratégiát határozunk meg, és ezt egy új bizottság fogja képviselni. Jó lenne, hogyha ennek szociális aspektusai e, lennének, és valóban alakítanánk a globalizációt ennek segítségével. Két dolgot szeretnék felvetni, amelyek foglalkoztatnak bennünket, foglalkoztatnak engem. Gyakran összekeverjük a globalizációt és az internacionalizációt. A globalizáció ez egy objektív folyamat, ez a termelési erők fejlődésével folyik, és a globális értékteremtést fejezi ki. A tagállamok, az Európai Unió, a, a nemzetállamok még egyáltalán megfelelő struktúrát biztosítanak-e arra, hogy a fejlődéssel lépést tartsanak, és a kereteit meghatározzák. Azt hiszem, hogy ez alá nem mehetünk ennél alább nem adhatjuk. Hogyha ezt komolyan vesszük, hogy 12 évünk van arra, hogy a 2030-as fejlesztési agendát megvalósítsuk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy még nagyon messze járunk attól, hogy ez megvalósuljon. Hogyha megnézzük a célokat, a konkrét programokat, akkor mind nekünk, mind a bizottságnak, az Európai Parlamentnek, a kormányoknak, a tagállami szinten a döntéshozóknak fel kell tenniük magunknak a kérdést, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy megoldják, a, elérjék a célokat. Úgyhogy ebben az összefüggésben azt gondolom, hogy a jelentésben világosabbá kell tenni ezt a komplexitást. Én örülök összességében ennek a nagyon produktív együttműködésnek a jelentéstevővel, árnyékjelentéstevőkkel, és azt gondolom, hogy ezzel az Európai Parlament valóban az Európai Bizottság partnereként és a tanács partnereként új területre léphet. Köszönöm szépen, Curtain Darling asszony. Köszönöm szépen, Bent. Én is üdvözlöm ezt a vitát, az Európai eh, Bizottság bevezette ezt a vitát, és eh, Joachim pedig eh, a kiinduló pontot megadta. De hát nekem is lenne itt egy, megjegy, egy megjegyzésem. Amikor azt mondták, hogy csak a demonstrációk, a TTIP demonstrációk és tüntetések miatt merült fel ez a kérdés, és a CETA tárgyalások miatt, hogyha valaki eh, a terepen dolgozik, eh, és ismeri a helyzetet, mint például az én eh, területemet, Észak-Nyugat-Angliát, Látjuk, hogy ez folyamatosan foglalkoztatja az embereket. Olyan régiókról van szó, amelyeket ről azt gondoljuk, és az jut eszünkbe róluk, hogy a globalizáció pozitív és negatív hatással van rájuk, és ez kézzel fog, fogható. A globalizá... Az, hogy a globalizációt mindig pozitívan emlegették, ez nagy cinizmust alakított ki az emberekben politikával szemben, mert úgy érezték, hogy a negatív, a globalizáció negatív hatásait, eh, amelyek eh, megjelentek bizonyos közösségekben és területeken, ezt nem veszik komolyan a politikusok. Én ezt eh, nagyon régóta mondom, emlékeztetek erre, kollégáim is sokszor figyelmeztetek ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a Brexitről szóló népszavazás és világossá tette, hogy, és egy szinte egy ébresztő volt az emberek számára arra, hogy lássák, hogy milyen gazdasági hatással jár a globalizáció aztán a Rust Belt, tehát az, az USA nehéz ipar által, korábbi nehéz ipar által meghatározott területein is egyértelműen érezhető ez. És úgy tűnik, hogy akik vezetők, politikusok, azok egészen más, hogy látják a dolgokat, mint ahogy azt a választás során elmondták, választások során ígérték tehát a kereskedelem politika fontos szerepet játszik az szociális és támogató struktúrákat kell megvalósítani. Én nagyon sok mindennel elértek, egyetértek azzal kapcsolatban, amit elmondott az árnyék jelentéstevő. Én szerintem is elszámoltathatóak legyenek a cégek, a megfelelő a jogokat kell biztosítani az embereknek, szabályokat a cégeknek, ez egyértelmű. De nem értek egyet azzal a következtetésem, mely szerint rendelkezésünkre állna minden politikai eszköz, ami fontos számunkra. Azt hiszem, hogy két példát kell megosztanom önökkel. A kereskedelem és a fenntartható fejlődés. Nos, ebben meg megfelelő vitára van szükség, hogy lássuk, hogy valóban megvalósítják-e a fenntarthatósági fejezeteket a kereskedelmi egyezményekben, mert különben megkérdőjeleződik Európa értékalapúsága az, az munka, munkajog, a környezetvédelmi jog nagyon fontos szerepet itt játszik. Másodszor nemzeti szinten és sok eh, ágazatban eh, felmerül a jogi felelősség és az elvárható gondosság eh, mm, kérdésével kapcsolatban itt meg kell ismerni a, a francia jogot, a brit új rabszolgaság jogot, a németországi helyzetet. Tehát itt nagyon fontos a vállalati felelősségvállalás és az elvárható gondosság. Nagyon fontos, hogy egyforma szabályok vonatkozzanak mindenkire Európában. Eh, ahhoz, hogy eh, előnyünkre fordítsuk a globalizációt, akkor a globális ellátó láncokat kell itt elővenni először is, és csak így tudjuk a globalizációt a saját előnyünkre fordítani. Köszönöm. Mária Aréna következik. Köszönöm szépen. Eh, Zsüdehez Judhoz csatlakozva hadd mondjam el, hogy a polgárok nem szeretik a kettős mércét, illetve a, a kétszínűséget. Nagyon sok jó szándék van ebben az anyagban, a globalizáció saját előnyünkre fordítására, közben persze e, e, figyelembe kell venni a negatív hatásokat is. Ez egy olyan dolog, egy olyan megközelítés, amit választottunk a kritika a tárgyalások, a TTIP tárgyalások során felmerült kritika után, vagy ennek fényében. Emellett vannak bizonyos kereskedelmi egyezmények, amelyek tárgyalás alatt vannak most. Látjuk a bizottság részéről, hogy mennyire nehéz a szavakról a tettekre áttérni azt mondjuk, hogy 2025-re megbirkózunk a globalizációval, miközben most több tárgyalunk azokról az egyezményekről, ről, amelyek 2019-ben, 2020-ban lépnek életben, és amelyek lehet, hogy pont ellenébe mennek annak, hogy a globalizációt saját előnyünkre fordítsuk, hát akkor egyértelmű, hogy a szavak nem felelnek meg a tetteknek, nem? A polgárok nem megállítani akarják a globalizációt, sokkal inkább védelmet akarnak. Ez nem protekcionizmus jelent, az, hogy védelmet akarnak, ez azt jelenti, hogy bizonyos szabályoknak érvényeseknek kell lenniük a globalizáció idejében is. Nem arról van szó, hogy hogy a beruházásokat mindenáron, tehát a beruházásokat védeni kell, a, például a ami ezt a vitarendezési fórumot illeti, ami a beruházások védelmére vonatkozik, ezt még el lehet fogadni, de az, hogy a polgárokat szembeállítsák a saját jogaikkal, vagy ne kapjanak megfelelő védelmet a munkajogban, vagy a környezeti jogban, ez nem elfogadható. Nem akarunk olyan szankciós mechanizmusokat, amelyek nem veszik figyelembe ezeket az alapjogokat. Két dologról van szó. Hogyha kreatívak vagyunk a beruházások védelmét tekintve, akkor ugyanolyan kreatívnak kell lennünk az alapjogok védelmét tekintve, polgárok, a munkavállalók és a környezet jogait tekintve. Tehát az Európai Bizottság a fenntartható fejlődés fejezetét lezárta, azt mondta, hogy ez az ő álláspontja, ebből nem fognak engedni, nem lesz szankciós mechanizmus, mert nem támogatják a szankciós mechanizmust. Nos, ez a kettősség, ez nehéz elfogadni európai szinten. Én azt remélem, hogy a vita eh, keretében egy kicsit tovább tudunk lépni, eh, és túlmegyünk a szándéknyilatkozatokon, és már most eh, megpróbáljuk még jó irányba terelni a jelenleg tárgyalás alatt álló kereskedelmi egyezményeket. Most pedig a régiók bizottságának a képviselőjét, Zanelli asszonyt. Kérem, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megvan a lehetőségünk, hogy részt vegyünk a mai ülésen, és hogy egy ilyen lényeges témáról beszéljünk, amely nagyon fontos a régiónk számára is. A különféle régiók egyre jobban függenek egymástól, és igazából nem tudjuk ezeket az kötelékeket megszüntetni nem kell új falak, új határok mögé rejtőzködnünk, hanem valahogy meg kell találnunk a lehetőségét, hogy hogyan dolgozhatunk egyet. És igazából már két véleményt is kidolgoztunk a globalizáció kezeléséről. Ma megvan az a megtiszteltetésünk, hogy hozzájárhatunk, ehhez a vit, hozzájárulhatunk ehhez a vitához, és a vita pedig nagyon kiegyensúlyozott. És szeretném kihangsúlyozni, a előadó munkájának fontosságát. Nagyon fontos, hogy a területek ellenálló képességét növeljük, hogy a, a globalizációval sikerrel vegyük fel a kesztyűt. Ebben az esetben alá szeretném húzni, hogy megfigyelő szerepünk van, és konzultációs szeretünk van az Európai Unióban. De szeretném eh, felajánlani segítségünket, hiszen a, nagyon fontos az, hogy a tárgyalások előkészületekor a területek is megfelelően felkészülhessenek, és hogy elmondhassák véleményüket. Hiszen a globalizációnak a régiókra is hatása van. Nagyon fontos, hogy kereskedelmi megállapodásokról tárgyaljunk, és nagyon fontos, hogy a területek funkciójának a diverzitását is tudjuk. Támogatjuk a szakbizottságuk munkájukat, hogy konkrétabb döntéseket hozzanak. És igazából nem szabad alá becsülni a helyzeteket és nem szabad azt a tény sem alábecsülni, hogy néhány önkormányzatnak nincsen lehetősége, hogy szembenézzen a globalizáció által okozott problémákkal. Éppen ezért az Európai Uniónak nem szabad megakadályozni azt, hogy ellenállóbbak legyenek a régiek. Nagyon fontos az, hogy ne fedjék át egymást a dolgok. És nagyon fontos az, hogy megfelelő szociálpolitikai intézkedéseket is alkalmazzunk. Nagyon fontos a helyi és a regionális szerveknek lehetővé tenni, hogy megerősítsék a területek ellenálló képességet a globalizációval szemben. És még két dolgot szeretnék elmondani. nagyon fontos a éves pénzügyi keretről is szólni. És itt a szociális kihatásokról beszélnek, a globalizáció szociális kihatásairól. A társadalmi összetartás természetesen forrásokat igényel. És erre szolgálnak például a kohéziós alapok. Tehát mindenképpen biztosítani kell a forrásokat. Ez pedig összefügg a növekvő szociális problémákra is, amelyeket meg kell oldani. És még egy eh, másik eh, szempont, amely aggaszt minket, ez az európai globalizációs alap, amelyet eh, nem találunk meg a több éves pénzügyi tervben, viszont szerintem a bizottságnak ez egy eléggé fajsúlyos javaslata megkérjük a parlamentet, hogy támogasson minket, hiszen ez a megfelelő, rugalmas és preventív megoldás olyan szociális problémákra, amelyet a kollégák említettek. Tehát például a brit kolléganő, aki a brexit kapcsolatban szólt. Azon a véleményen vagyunk, hogy a negatív hatásoktól szenvedő régiók előtt nem csukhatjuk be a szemünket, hiszen itt a régióknak problémájuk van azzal, hogy globális szinten versenyképesek legyenek. Mindenkinek jó munkát kívánunk. Köszönöm. Most pedig Luca de Carli a bizottság részéről. Köszönöm. Köszönöm az előadónak, és köszönöm a képviselőknek, akik megosztják velünk véleményüket. A globalizáció előnyünkre fordítása szerepelt az Európai Unió helyzetéről szóló jelentésben is, amelyet a bizottság készített. Nem stratégiáról van szó, a kereskedelem mindenki számára nevű programnak a folytatása, de különleges figyelmet szán négy alap elvnek, amelyekre emlékeztetek röviden. Először is úgy gondoljuk, hogy a gazdasági nyitottság szükséges a gazdasági növekedés számára, trump ellentétben. Például ezért szorgalmazzuk például Ausztráliával és Új-Zélanddal is a tárgyalásokat. Juncker elnök től nagyon jó üzenet volt az, hogy nem vagyunk naivak a gazdaság tekintetében. Fontos, hogy azonos feltételekkel és kölcsönös versenyelőnyökkel rendelkezzünk. Éppen ezért eh, a kereskedelmi védőeszközök eh, jelentősége is megnőtt, hiszen az, a dömping ellenes új metodológia, például Kínával kapcsolatban is lényeges. A külföldi közvetlen befektetések figyelemmel kísérése és a közbeszerzés, ezek olyan témák, amelyekről szerettem volna szólni. A második üzenetem pedig az, hogy a közös értékeink, politikánk sarokköveit képezik. Nem csak gazdasági kérdésekről van szó. És ebben a kontextusban a globalizáció előnyünkre fordításában multilaterális befektetésről, befektetési bírósági ügyekről is szólunk, és Mm, nagyon sokan úgy gondolják, hogy meg kell változtatnunk a beruházási politikánkat, és ide tartozik a beruházási ügyletekkel foglalkozó bírósági eljárás is. Az átláthatósága a következő szempontom, tehát néhány képviselő azt mondta, hogy a kereskedelmi politika zárt ajtók mögött zajlik, de egyidejűleg ebben a közleményben Ausztráliával és Új-Zélanddal kapcsolatos politikánkat hoztuk nyilvánosságra. Ez először történt így, sokkal több az átláthatóság, mint a többi nemzetközi ügyben. Így a nemzeti parlamenteket is abba a helyzetbe hoztuk, hogy saját véleményüket is kialakítsák, hogy hogyan érinti őket a jövőbeli megalapodás a nemzeti parlamenteket is említem, hiszen egyidejűleg egy harmadik üzenete is van ennek a közleménynek, hogyha Európa előnyére fordítani akarja a globalizációt, akkor tudni kell, hogy ez mekkora feladat, és egységesen kell fellépnünk. A szingapúri vélemény egy nagyon megbízható alapokat ad arra, hogy mik az Európai Unió kompetenciái. A politikai folyamat pedig a helyi kormányzatokat, önkormányzatokat, régiókat és a nemzeti szintet is eh, érinti. És eh, igazából ez nem tisztán gazdasági, illetve kereskedelmi dolog. És az, er-, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek, kormányzatok is eh, együttműködnek, nyilván a tanácsban. Végezetül pedig nagyon könnyű szavakat ismételni, tehát kereskedelem mindenkinek, de be is kell mutatni, hogy elérünk valamit, tehát nem csak a szavakkal kell versenyeznünk. Nagyon fontos az, hogy legyen egy haladási jelentés a végrehajtásról, hogy hogyan járultunk hozzá a jelentésben megfogalmazott célkitűzésekhez. A legeslegvégül pedig még két megjegyzés. A globalizációs kigazgatási alap és a többéves pénzügyi terv egy 50 os növekedést irányoz elő. Itt vannak még a strukturális alapok is, amelyek segítik a régiókat, hogy ellenálló képesek be kell legyenek, de hát ez nem csak a globalizáció miatt van, hanem ez a például a technikai, technológiai fejlődés miatt is. Végezetül pedig a kereskedelem és a fenntartató fejlődés témája és vitának adott okot. Nagyon sokszor cseréltünk eszmét erről a témáról, de ez a fejezet igazából eredményekkel jár, és meg vagyunk győződve róla, hogy a megközelítésünk a dialógus és a közvélemény nyomása miatt, plusz ez az 50%-os emelés, a partnerekre mm, is nagyobb nyomást ró majd, hogy megfelelnek szerepüknek. Teljesen nyilvánvaló, hogy ebben az utolsó pontban nagy a differencia köztünk, Másodszorban az eljárás sem volt megfelelő, hogy a parlamentet, a parlament megkapja megfelelő tiszteletet. Tehát egy dokumentum bemutatása fél órával egy ülés előtt nem a megfelelő módszer. És ez az 50 pont az azonnal végrehajtható és öt éve is végrehajtható lett volna. Tehát igazából nincsen itt haladás, és ez a bizottság politikai döntése nagyon sokunk ellenében. És úgy gondolom, hogy ez egy világos üzenet. A jövőbeli együttműködés, illetve az együttműködés hiányára. Joachim? esetleg ugyanebbe az irányba indulnék el. Igen, tovább kell mennünk, mint amit a bizottság 2017-ben feljegyzett. Tehát több információnk van ma már. És az árnyék előadók előadás azt mondta, hogy nagyon érdekes alapunk van az eszmecserére. És a globalizációnak sok esélye is van sokaknak esélyt kínál. Természetesen voltak itt hibák, vannak kihívások, természetesen tudjuk. A legnagyobb kihívás a fenntartható fejlődési célok. És hogyha ezeket nem teljesítjük, akkor gondunk lesz a párizsi klímaegyezménnyel is. Ez az egyik dolog, és a másik, ez most izgalmasabb lesz, és szerintem a vita is jó lesz. Helmut Scholz utalt az egész dolog bonyolult voltára és Heidi Hautala pedig emlékeztetett arra, hogy a célunknak az kellene lennie, hogy globális szabályokat írjunk. Az egy dolog, hogy mi mit szeretnénk leírni, az pedig egy másik dolog, amit le tudunk írni. Hiszen a világon vannak még más játékok is, más játékosok is, akik máshogy látják a helyzetet. Azt látjuk, hogy Trump nem mindig a mi véleményünkön van. De nagyon fontos az, hogy a protekcionizmust, főleg az önkényes Trumpi protekcionizmust elítéljük, hogy nyitott gazdaságot szorgalmazunk. De a kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt leírni, és hogy mit kell saját védelmünkben tennünk, hogyan tudjuk saját magunkat erősíteni, hol vannak a szövetségeseink a fenntartható dolgok tekintetében. És uh, itt ez a PSG fejezet végrehajthatóságát mindenképpen növelni kell. Azonban itt a fenntarthatóság a legmagasztosabb célunk. És ezen nekünk is el kell gondolkozni, hogy amit, ahogy fejlődünk, az legyen a fenntarthatósággal összehangolható. Ezen el kell gondolkodnunk, hogy mit csinálunk egy kereskedelmi politikával, ahol igazából a fenntarthatóság inkább csorbát szenved és ez egyre világosabb lesz, hogy hosszú távú stratégiai döntésekre van szükség. Örülök, hogy itt van ez a jelentés. A jelentés nagyon jó alapot szolgáltat az eszmecseréhez. És a, miután meghallgattam az árnyék előadókat is, láttam, hogy elég sok pont van, ahol egyetérthetünk. Köszönöm szépen. A következő lépés pedig egy jelentés tervezet megvitatása június 21-én. Köszönöm szépen. Most a tízes pont. Az EU általános költségvetése és a kereskedelem ezzel kapcsolatban. Örülöm, hogy itt van az illetékes szabadság társjelentéstevője is. Viotti úr, és meg is adom neki azonnal a szót. Köszönöm szépen szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégáknak. Szeretnék köszönet mondani a kollégáknak azért, hogy itt fogadnak engem ma. Az önök szabadság az utolsó, melyhez el látogatok ezen a héten. Nagyon fontos számomra ez a találkozó, hiszen jobban meg lehet ígérteni a speciális szempontokat, bizonyos témákat, amelyeket csak költségvetési sor szempontjából ismerek. Azért vagyok itt, hogy meghallgassam az önök szakbizottságát, de két eh, elem lenne, amit eh, szeretnék eh, bemutatni. Először is a módszer. Mi is a cél itt? A kollégák is elmondták már itt korábban. A cél az az, hogy a lehető legszélesebben támogassuk a parlament munkáját a költségvetés területén. Nem politikai szempontból, hiszen a frakció foglalkoznak ezzel, intézményi támogatásról van szó. Minden szakbizottság a trialógus során, az egyeztetése során egyfajta álláspontot kell, hogy képviseljen. Meghallgatom az önök véleményét, mert tudom, hogy holnap önök nagyon fontos dolgokról szavaznak, mégpedig a mikro finanszírozási hozzájárulásról, illetve eh, javítja magát a tolmács a makrofinanszírozásról Ukrajna esetében. És itt eh, a költségvetés tervezetről és szó van, amit március 20, május 23-án fognak előterjeszteni. És itt tudni kell azt, hogy eh, milyen adatok lesznek Azért vagyok minden este itt, hogy most meghallgassam önöket. Köszönöm szépen um, a jelentéstevőnk Dartmouth úr. Nagyon jó, hogy beszélhetünk erről, köszönöm szépen. Nagyon ritkán mondják a politikusok azt, hogy azért jöttem, hogy meghallgassam önöket. Én is megragadnám a figyelmet arra, hogy elmondjam, hogy mennyire nagyra értékelem ezt. Én igazából írtam egy könyvet is ezzel kapcsolatban a kereskedelemről. Lehet, hogy tudom majd ezt jobban terjeszteni, jobban, mint eddig. Viszont itt sokkal több mindenről van szó, mint kereskedelemről. Először is hadd mutassam be a véleményemet. Szerintem hangsúlyozni kell a kis és középvállalkozások szerepét. Tudjuk, és ez a 70-es években nem így volt, de most már tudjuk, hogy a kis és középvállalkozások vezetik a gazdaság, gazdaságot, a kis és középvállalkozások azok, amelyek a növekedést hozzák el, és az innovációt. És ezt el kell ismerni az Európai Unió költségvetésében. A második pont, amit szeretnék elmondani, az az, hogy a mm, makrofinanszírozási támogatás. Ezzel kapcsolatban kíváncsi lennék arra, hogy milyen mértékben veszi ezt figyelembe az európai költségvetés, figyelembe veszik az Egyesült Királyság hozzájárulását a segítségnyújtáson keresztül, figyelembe veszik ezt majd a Brexit után is. Az, az Egyesült Királyság ugyanis nagyon nagy ilyenfajta segítségnyújtást ad. Mennyi idő van egyébként, mert láttam, hogy megy az óra. Nagyon óriási az Egyesült Királyságnak ez a fajta segítségnyújtás adott költségvetésre, és kíváncsi lennénk arra, hogy önök hogyan kalkulálták ezt be a következő év márciusa után. Harmadik sorban. A makrofinanszírozási támogatás igény alapú kell, hogy legyen, nem pedig politika alapú legyen. Tehát nem politika alapú, hanem, hanem igény alapúnak kell lennie ennek a támogatásnak. Az EU-nak kereskedelmi alapú segítségnyújtása is van, tehát a támogatásért cserébe kereskedelmet adnak. Én inkább azt szeretném, hogy inkább kereskedelem lenne, és ne pedig ilyenfajta segélyezés, ezt jobban meg kéne vizsgálni az EU-ban. A, e- a kereskedelmi megállapodásokban, ez itt nagyon érdekes, ha megnézzük az EU kereskedelmi megállapodásait, amely egyébként sok időbe telik, akkor azt láthatjuk, hogy a GDP-je a segélyezett országoknak, most ebből csak kilenc olyan ország van, amelynek magasabb a GDP-je, mint Dániának, és egyiknek sincsen magasabb GDP-je, mint az Egyesült Királyságnak. Itt van például az EU-Japán kereskedelmi megállapodás, ezt már véglegesítették. Ez már mutatja, hogy milyen nehézségei vannak az EU-nak e abban, hogy valódi kereskedelmi megállapodásot hozzon létre. Ezért azt mondom évként, hogy az emberi jogok és a munkajogok, bármennyire is kívánatosak ezek, a kereskedelmi megállapodások nem a megfelelő helyek ezek számára. Végezetül pedig én elvetem azt az elképzelést, hogy a kereskedelem egyfajta eszköz a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében. Ez nem egy külügyi politikai eszköz. Van még három másik pontom is, talán belefér a négy percbe. Ha az Egyesült Királyság elhagyja az EU-t, ezért nem fogunk befizetni a költségvetésbe, ezt figyelembe kell venni az EU költségvetésében, és a megmaradó tagállamoknak növelniük kell a hozzájárulásukat, és emiatt néhány tagállamban majd nehézségek fognak kialakulni. Ezen kívül arra is rá kell mutatni, hogy az eurózóna tagállamait a szerződések arra kötelezik, hogy csökkentsék a deficitjüket, és az, hogy ezért úgy gondolom, hogy inkább csökkenteni kell a költségvetést, amiért az EU-ban, és ráadásul még egy székely kéne az Európai Parlamentnek, nem kettő. Luxemburg az egyik leggazdagabb országa az EU-nak, ugyanakkor 2000 administratív munka van, amely az Európai Parlamenthez kötődik, és amely Luxemburgban van. Sokkal hasznosabban át lehetne ezt eh, tenni olyan helyekre az EU-ban, ahol alacsony a, foglalkoztás, vagy a Bulgáriában vagy Dél-Olaszországban. Szerintem ezt a 2000 munkahelyet el kellene helyezni. Should, should, should be relocated. It makes... Tényleg át kell helyezni ezeket a munkahelyeket, nem kell ezeknek Luxemburgban lenniek kételkedem abban, hogy a véleményem majd így ilyen formában elfogadásra fog kerülni ebben a szakbizottságban, de mivel úgyis meghallgatnak most engem, nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy ezt elmondjam, köszönöm a kollégáknak is, hogy legalábbis meghallgattak engem. Köszönöm. So, six minutes of glory. Yeah. yeah. Hat perc. <laughs> Okay. Glo- eh, Glória volt az ön számára. Az árnyék jelentéstevők, Fjellner úr nincs jelen, de kollégája képviseli. Mr. Chairman, and thanks. Köszönöm szépen, elnök úr. Christopher Fjellner nevében, EPP-s kollégám nevében szólok, aki ezen vélemény árnyék jelentéstevője. Néhány megjegyzésünk van. Az LPP e támogatja a parlament eh, iránymutatásainak elveit, a 2019-es költségvetési folyamat esetében. Ezen kívül szeretnénk, hogyha az e, EU költségvetésbe fizetett eszközöket e, e, prioritizálnánk a állampolgárok életének javítása érdekében. Összességében ez azt jelenti, hogy be kell fektetni az innovációba, a kutatásba, hogy a gazdaságaink nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek. Ami a kereskedelmi politikákat illeti, ebbe fontos az, hogy a bizottság nagyon ambiciózus kereskedelmi politikát folytasson, és hogy főként a KKV-k sokkal szabadabban, könnyebben tudjanak kereskedelni. Olyan eszközökre van szükség, hogy a KKV-k meg tudjanak felelni az eredetre vonatkozó szabályoknak. Mi várjuk a tervezet megkapását, illetve a további vitákat. Lord and for the Social Democrats, Alessia Mosca. Köszönöm szépen, Ruszka képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy meghallgat bennünket, meghallgatsz bennünket, és elmondhatjuk az ajánlásainkat. Ami magát a jelentést illeti, el kell mondjam, hogy a mi álláspontunk egy kicsit más, mint ahogy ezt a ebben mutatja. A mi prioritásainkat majd még később bemutatjuk, tehát a frakció ezt bemutatja. Ez nem különbözik attól, amit már korábban is képviseltünk. Mi azt gondoljuk, hogy senkit nem szabad magára hagyni a globalizációban, és el kell érni azt, hogy más szakbizottságok véleményét is figyelembe vegyük, hiszen egy kereskedelmi anyag nem tudja az összes problémát megoldani, de ez könnyebben megvalósulhat, hogyha a megfelelő költségvetés áll emögötte. A három legfontosabb dolog az európai globalizációs alap, ezt mindenképpen újra kell gondolni. Ennek a költségvetését, ezt hatékonyabbá is kell tenni, illetve nem csak ott kell, hogy fellépjen, ahol nagyon sürgős válsághelyzet alakult ki, hanem koordinációra van szükség hatástanulmányjal, hogy ez az alap a jövőben, hát ha nem is preventív, de olyan funkciót tölthet be, ami hát csillapítja a válság hatásait. Aztán a kereskedelmi egyezmények végrehajtása is egy fontos téma. Emlékeztetek arra, eh, hogy mi volt a helyzet Koreával, illetve az ipákkal, és láttuk, hogy mm, hát illuzórikus azt követelni, hogy az NGO-kat eh, bevonják a tárgyalásokba, hogyha nincs megfelelő finanszírozás. Ez azt jelenti, hogy a civil társadalom társadalmat a monitoringba valóban be kell vonni, hogy a kereskedelmi megállapodások megtárgyalása valóban hatékony legyen, főleg a gazdasági aspektusokat tekintve. Nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk a végrehajtás aspektusához. Aztán Rodriguez asszonyjal tavaly egy kísérleti projektet indítottunk a gender adatok kapcsolatban. Ezt a textilágazatban is javasoljuk. Reméljük, hogy sikeresek leszünk ebben, és ez a Régió Text program sikeréhez vett. Köszönöm szépen. Tessék, tessék. Lunes kellene ö, hozzászólnia ö, ebben a témában, de nincs itt általában, nem én szoktam a költségvetéshez hozzászólni, de az EKR szerint nem kell az Európai Uniós költségvetésben növelni, de a költségvetést növelni addig, amíg a backlogot, tehát az elmaradott kifizetéseket nem tudjuk megoldani. Úgyhogy konkrét javaslatokra nem kellene kitérni, addig, amíg nincs több javaslat az asztalon, és én azt mondanám, amit a jelentéstevő is mondott, támogatni kell a KKV-kat, az innovációt támogatni, a vállalkozókedvet, és valóban a prioritásokat sokkal eh, komolyabban kell venni, ahelyett, hogy általánosságban több pénzt kérünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, van-e más hozzászólás? Igen. Kelly úr, tessék. Köszönöm szépen, röviden, elnök úr. Dartmouth úr által elmondottakat hát nagyon érdekesnek tartom. Még jó, hogy nem fogta vissza magát a globalizációs alap kérdésével kapcsolatban azt gondolom, hogy meg kell néznünk ezt a kérdést. Egy nagyobb alapra van szükség, szélesebb paraméterekre, ami a válságokat illeti. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen nagyon jó lenne, jó módja lenne annak, hogy, hogy empátiát mutassunk a polgárokkal és nagyon fontos, hogy ebben a kapacitásban, e, e, ezen e, területen figyelembe vetjük, vegyük azt, hogy a globalizációs alapnak vannak korlátai, és a költségvetésnek is vannak korlátai. A bizottság javaslatai a következő költségvetéssel kapcsolatban a kutatás, a Dublin alap, innováció, stb. Ez nagyon jó javaslatok, de meg kell nézni, hogy hol vannak az emberek legnagyobb stressznek kitéve, hát akkor, amikor elveszítik a munkahelyüket, elveszítik a munkájukat, és erre gyors választ kell adni, és megfelelő választ, és ezt csak akkor eh, tudjuk megtenni, hogyha a költségvetés ezt lehetővé teszi teszi. Ez szerintem egy nagyon fontos pont, és ezzel egyetértek. Köszönöm szépen, Heidi. Igen, én most árnyékjelentéstövőnek nevezem ki magam, és két dolgot hadd említsek röviden. Meg kellene nézni, hogy mi a leghatékonyabb módja az Aid for Trade program felhasználásának. Én támogatom azt, hogy megnézzük, hogy az Európai Unió hogy tud támogatja, eh, támogatni a nőket abban, hogy a globális értékláncban részt vegyenek és vállalkozásba kezdjenek. A másik dolog pedig, hogy miután az üzleti világról és az emberi jogokról eh, ilyen eh, méreható vitát folytatunk, fontos lenne, hogy megnézzük, hogy hogyan lehetne különböző projekteket, kísérleti projekteket finanszírozni ezen a területen, és én azt gondolom, hogy ezen a területen tényleg van, vannak támogatni való értekek, programok elnök. Az Aid for Trade az egyik legfontosabb eszköz, ez így van amivel rendelkezik a bizottságunk a kapacitás építéshez e partnerországokban megnézzük a szubszaharai térséget, ez tényleg nagyon fontos, és emellett ez egy fontos eszköz arra is, hogy az tisztességes kereskedelmi eh, programokat támogatjuk, tehát valóban fontos számunkra is az Aid for Trade erősítése. Azt hallottam, eh, azt a plegykát, hogy az Európai Bizottság eh, csökkenteni az Aid for Trade program mm, költségvetését az új migrációs program javára. Ez nem tudom, hogy igaz-e. Azt hiszem, hogy az Aid for Trade programot mindenképpen meg kell tartanunk, Ez egy nagyon fontos eszköz a tisztességes kereskedelem támogatására, és ezt nem lenne szabad csökkenteni, Peter. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek. A költségvetéssel kapcsolatos témák felvetése nagyon fontos és nagyon aktuális a globalizációs keretben, és a költségvetés pontosan az az eszköz, amely megpróbálja biztosítani azt, hogy a különböző európai politikák egy összehangolt választ igyekezzenek adni a globalizáció által felvetett kihívásokra. A kereskedelmi egyezmények fontos eszközt jelentenek, és ezzel növekedést, munkahelyeket, fejlesztést lehet elérni, és idézőjelben ez egy elég olcsó eszköz ahhoz képest, amit az Európai Unió egyébként más területeken elkölt. Ami a specifikus pontokat illeti, amelyek felvetésre kerültek a vitában, néhány dologra hadd reagáljak. Először is az Aid for Trade program Én nem hallottam arra vonatkozó plegykákat, mint ahogy az elnök úr említette, hogy csökkenne ez a program. Az Európai Bizottság jövő héten fogadja el a konkrét költségvetést, és abban fogjuk majd tervezetet, és abban fogjuk látni, hogy hogy néz ez ki. Aztán a KKV-k, a KKV-k szerepe, és ezen, erre vonatkozó eszközök. Ez pontosan ezen eszközök fejlesztésére koncentrálunk, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk a KKV-kat segíteni. aztán a kommunikáció, a szereplők elérése e, is egy fontos téma, és ezzel kapcsolatban voltak már projektjeink korábban, ez nagyon is üdvözlendő. Több hozzászólás is említette, hogy fontos, hogy egy közös policy választ adjunk a globalizáció negatív hatásaira való reagálás szempontjából. Ahogy az előző vita is mutatta, Emma McLachlan is említ, eml, emlékeztetett erre a globalizációs kiigazítási alap növelését javítottuk a következő, javasoltuk a következő MFF-re. Aztán emellett fontos az is, ahogy a többiek is, többen is hangsúlyozták, Muszkán asszony is, hogy a civil társadalom szerepvállalására is van támogatás a Domestic Advisory Group formájába például, illetve a civil társadalmi párbeszédben való részvétel finanszírozása formájában, és ez egy nagyon fontos eszköze a kereskedelem politikának, és ami pedig a többi hozzászólást illeti, ezeket figyelembe veszem, és figyelem a vita alakulását, és köszönöm a DigiTrade-et támogató szavakat, és igyekszünk az önök által elvárt feladatot elvégezni. Köszönöm szépen, elnök. Nagyon szépen köszönöm. A Költségvetési Bizottság részéről megjegyzés. Egészen gyorsan, elnök úr. Úgy gondolom, hogy igazam volt, hogy van értelme annak, hogy elmenjek a szakbizottságokba és az eszmecsereikre, hogy világosabban lássak. Minden felszólalásban történtek utalások a KKV-kre. Én is csak igazolni tudom, hogy az összes szakbizottságban beszéltek a KKV-kről. Mindenki támogatja a KKV-ket, az egész Európai Parlament támogatja a kis és középvállalatokat, illetve aláhúzza ezen vállalatok jelentőségét. Ez nagyon fontos, és ez számomra világossá vált. A globalizációs alap, többször szóltak róla, és a Költségvetési Bizottságban is foglalkozom vele eléggé sokat. De különbséget kell tennünk a 2019-es költségvetés és a következő pénzügyi terv között. És pedig eh, a bizottság egy bizonyos reformot szeretne majd javasolni. Hallottuk Kelly kollégát is. És nagyon fontos az, hogy előre gondolkozunk, és ne később, hogy a tagállamok már megfelelő időben tájékoztatást kapjanak. De majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ez esetleg még néhány gondolat a Brexitről és a Brexit következményéről az európai költségvetésre. A úrnak esetleg nem lesz túl jó hír, de emlékeztetek arra, hogy K. Azt mondja, meg tehát hogy 2019 és 2020-ban lesznek befizetések. A, a költségvetés, amiért én vagyok felelős, tehát megnyugtató. Azonban ami a jövőre vonatkozik, a több éves pénzügyi keret a bizottság olvasatában, és hogy 28-ról 27-re csökken, de remélem, hogy ennek nem lesz akkora nagy hatása. És végezetül az a szándékom, hogy lépésről lépésre haladjak, hogy formálisan, informálisan figyelemmel kísérjem a költségvetést és alakulását. Nagyon szépen köszönöm. Dartmouth úr szeretné befejezni? Nem. Igen, igen. Tehát igazából szerettem volna megköszönni a hozzászólásokat, és ezeket nagyon alaposan figyelembe fogom venni. Köszönöm mindenkinek, és a vendégünknek meg külön köszönöm. Hát ez tényleg rövid volt. Köszönöm szépen. Köszönöm és sok sikert a költségvetéshez. Akkor most átérünk a következő és utolsó napirendi pontunkra. Ez pedig az EU beruházási politikája. Eredetileg úgy gondoltam, hogy kapunk valami nyilatkozatot erről, egy közleményt, hiszen vannak eléggé fontos fejlődési tendenciák az elmúlt hónapok során. Tehát csak néhányat szeretnék most felolvasni. Itt van a multilaterális beruházásokkal foglalkozó bíróság, és ezt az Európai Parlament is támogatta. A tanács elfogadott tárgyalási direktívákat, tehát a majom már beleugrott a vízbe, és nem tudom, hogy mi lesz a további sorsa. És igazából ez mit jelent a bilaterális kereskedelmi megállapodásokra? Tehát a beruházási vitákkal foglalkozó bíróság, itt van Vietnám, Szingapúr, Mexikó, tehát mi a, mi a kapcsolatuk? És természetesen szimpátiával olvastam az Európai Bíróság döntését néhány bilaterális kereskedelmi megállapodásról, amelyeknek még a régi ISDS rendszere volt, és eléggé világos volt a bíróság határozata, hogy ezek nem felelnek meg az európai jognak. Tehát mi ennek a következménye a bizottság számára? Tehát főleg a jelenlegi energia kartából való ítélet. Nem tudom, de szerintem ebben a reform folyamatban nem lenne lehetséges ismét megállapodni egy ilyen ISDS eh, típusú vitarendezési mechanizmusban. Harmadsorban pedig a legaggasztóbb tény néhány napja jutott tudomásomra, hogy a 2012-es grandfathering rendelet, a régi továbbélési rendelet óta több mint 100 bilaterális beruházási megállapodás a híres tagállamainkból esik a hatája alá. És sokukban még a régi vitarendezési mechanizmus van. És hogyan történhet ez meg? Miután volt egy kemény vitánk, én nagyon jól emlékszem rá, nagyon sok vitánk volt a bizottsággal, még a biztossal is, a beruházási rendszerről. És teljesen elfogadhatatlan volt számomra. Az a realitás. És euh, még mindig megvannak a bilaterális beruházási megalapodások a tagállamok között. Ez hogy történhet? Tehát négy kérdés. És ezekre választ szeretnék. Természetesen most Carlo Pettinato, Connie Brown, is magyarázott, de jó lenne írásos formában. Tehát most uh, eh, szebb kikezdeni a válaszadást. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes kérdések. És uh, örülök, hogy válaszolhatok a fennmaradó néhány percben. Ahogy tudjuk, 2015-ben elfogadtunk egy átfogó reformot, a beruházás védelmi politikánkban, és jelentős mennyiségű tárgyaláson is túl voltunk, és itt már a reformot alkalmaztuk. Tehát korábban, a korábbihoz képest sokkal jobban, sokkal világosabban fogalmaztuk meg a beruházás védelmi előírásokat, és megváltoztattuk a vitarendezést a bíróság helyzetének megfelelően. Itt van a szingapúri megállapodást, a szabadkereskedelmi megállapodás, és ebbe már teljesen benne van ez a megközelítés. A CETA-ban is megvan az új beruházás védelmi rendszer még nem, még nem lépett hatályba. Nemrég sikerült politikai megalapodást elérnünk Mexikóval, ami ismét az új európai beruházás védelmi megközelítést tartalmaz. A nagyon fontos eredmény ez. És Vietnámmal is. Ez pedig megint egy másik egyezményt, amelyet az idén szeretnénk még aláírni. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, nagyon fontos partnerekkel, akik kell a múltban teljesen más, hogy tárgyaltunk a beruházás védelemről, tehát a NAFTA stílusú ügyekre gondolok. Sikerült úgy megalapodnunk, hogy mi tartottuk meg a szabályzási jogot. De természetesen vannak további tárgyalások Japánnal, politikailag lezártuk a szabadkereskedelmi megállapodást, de még mindig folytatjuk a vitánkat a beruházás védelemről. Természetesen folytatjuk Indonéziával, Csillével és Kínával is a tárgyalásokat. Igen, látjuk, hogy mi történt eh, itt a továbbélési rendelettel, a grandfatheringgel. Tehát 2015 óta megreformáltuk azt is, hogy a tagállamokat felhatalmaztuk tárgyalásokra, és hogy köthessenek egymás között ilyen megállapodásodat tehát a bilaterális megállapodásokat olyan partnerekkel kötnek, amelyekkel az EU egységként nem tárgyal, vagy nem óhajt. És ez összefügg a mi politikánkkal is. És azt várjuk el, hogy reformokat hajtsanak végre a vitarendezés tekintetében is. Ez vonatkozik az átláthatóságra, és vonatkozik a multilaterális vitarendezés, illetve beruházásokkal foglalkozó bíróságokra is. Tehát 2015 óta 85 ilyen tárgyalást engedélyeztünk, 12 aláírása is javaslatunk, hiszen két engedélyre van szükség. Először az, hogy megkezdhessék a tárgyalásokat, és utána, hogy aláírhassák a tárgyalásokat. Tehát, amit igazából nem vártunk, az az, hogy minden egyes bilaterális szerződésben megismétlődjen a vitarendezési mechanizmus, hiszen nem lenne túl realisztikus, hogy a beruházási ügyekkel foglalkozó bírósági rendszert ilyen nagyon kis partnerek esetében is alkalmazzuk és igazából a záradékkal kapcsolatban szeretnék megemlíteni még egy nagyon fontos célt. Az egyezményeket modernizáljuk, frissítjük, és szorgalmazzuk a többi partnerünket és a titkárságot, hogy előre mozduljanak. Nem könnyű, és nagyon sok partnerünk, akivel dolgozunk, a lényeges, szubstanciális szabályok alapján szeretnének eljutni a reformhoz. Nem lesz könnyű, és ez a lehetséges tárgyalások felé mutató lehetőség. A partnereinket is bátorítjuk, hogy főleg a közép-kelet-európai és a volt szovjet országokat is bátorítjuk, hogy előre mozduljanak a rendezési, a beruházás védelmi mechanizmusokban. Hiszen a nem reformált beruházási szerződésekből, illetve megállapodásokból ered a legtöbb jogvita. Ami pedig a vitarendezési mechanizmust illeti, tehát itt van a multilaterális beruházásokkal foglalkozó bíróság, és ez olyan jogvitákra is vonatkozik, ami az energiakartában benne van. Köszönöm. To update on progress. Szeretnék néhány szót szólni a befektetési bíróságról, az Európai Unió aspektusáról, illetve a külső aspektusokról. Ahogyan is elmondta elnök úr, a tanács a tagyalásra vonatkozó irányelvet március 28-án fogadta el, ezt azonnal közreadták. Ugyanakkor, tehát amikor az elfogadás megtörtént, elérhető ez a bizottság és a tanács weboldalain is. Azt kérdezte, hogy mi a kapcsolat a bilaterális befektetési bírósági rendszerrel. Most az az eljárás, hogy a bilaterális befektetési bíróságot felváltaná a multilaterális bíróság, amikor ez már megvalósulna. Tehát folytatjuk a tegyelásokat, hogy a bilaterális befektetési bírósági rendszer létrejön addig, amíg a multilaterális befektetési bírósági rendszer fel nem áll. Ahogy a kollégám is elmondta, a cél az az, hogy az energiakarta megállapodást és felváltsuk ezzel a vitarendezési rendszerrel, amitralis, multilaterális bíróságban egy olyan fajta mechanizmusra van szükség, amikor ez a multilaterális befektetési bíróság kihat majd, érvényes lesz majd erre a több ezer megállapodást, ami létrezik, illetve azon 1700 megállapodásra is, amely különböző államok, az EU között áll fenn. Bizonyára tudja, hogy megkezdődtek a viták a, az ASDS multilaterális reformjáról, nemzetközi szinten is, a hármas munkacsoportban. A legutóbbi találkozó április 23-án volt. Nagyon sok ország ott volt, több mint 60 ország volt jelen a munkacsoportban. Több ország képviseltette magát, mint novemberben, tehát nő az érdeklődés és azt is láthattuk, hogy a tagállamok most már sokkal magasabb szintű tisztviselőket küldenek ezekre az ülésekre, tehát komolyan veszik ezt. A másik dolog, ami hasznos, az az, hogy sokkal több érintett fél is jelen volt, elég jelentős számú EU, EU-s, Európai Uniós civil szervezet is képviselhette magát. Három lépésen keresztül megy ez a um, eljárás, az aggályokat uh, beszéljük meg, aztán, hogy milyen fajta reformokra van szükség, aztán pedig a reformokról, magukról beszélünk, és a, az áprilisi munkacsoporti ülésen igazából az egyes lépést uh, zártuk le, tehát az aggályok uh, vizsgálatát, és most már rátérünk a második lépésre, tehát a reformok um, elvárhatósága, ezt októberben fogjuk megtárgyalni. El kell mondjam, hogy az elhelyezési vitánkban nagyon sok eh, ország úgy gondolta, hogy sok gond van a jelenlegi rendszerrel, sok ország osztozott az EU aggájaiban a jelenlegi rendszer tekintetében. Nagyon sok ország aggályokat fogalmazott meg a fellebbezés hiányáról, a konzisztencia hiányáról, az előretervezhetőség hiányáról, és arról is, hogy adhok jellegű a jelenlegi rendszer. Tehát igazából most már jó az alap, az aggályokat többen osztják, most már rátérhetünk a következő lépésre, tehát a reformok kívánatosságára, és valószínűleg erre majd a következő munkacsoportülésen fog sor kerülni, októberben, novemberben. Kérdezett még a belső piaci kérdésekről is. Ez nem igazán a mi illetékességi körünk a DJ Trade-nél, de el kell mondjam, hogy az ACNIA szabályozás értelmében a bizottság majd együtt dolgozik a tagállamokkal annak érdekében, hogy megszüntessék a EU-n belüli VAT szab, áfa szabályokat, és hogy megvizsgálják az energiakarta alkalmazását az EU-n belül. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Erre valóban szükség is van Spanyolországgal szemben és volt eljárás. Critical mass uh, of states you need for the multilateral investment court. So... Vasárnap Hamburgban jártam. Itt van a Nemzetközi Tengerügyi Bíróság, óriási épületben vannak. Carlo említette Vietnámot, Mexikót, Kanadát, az ICS rendszert, nagyon sok partner van. Hány, mennyivel többre van még szükség? Válasz, Jó ez a kérdés, és eh, egy műveleti ez igazából a küszöb, hogy hány államra van szükség, hogy eh, igazoljuk azt, eh, hogy lehessen béreket fizetni, illetve titkárságot létrehozni. Egyértelműen az EU tagállamok, az Európai Unióra is szükség van, magára is, már, már el, néhány országban elfogadta ezt a ö, rendszert, még többre lenne szükség, hogy ezt igazolhassuk, de nem kell 100 vagy 150 ö, állam, amelyet hallhatunk. Negyven, ötven lenne szükség. Érdekes az, hogy mekkora az érdeklődés a munkacsoportban a reform irányába. Egyértelmű az, hogy a helyes kérdéseket a helyes időben tesszük fel. Elnök, köszönöm szépen. Egyetlen, egy vagy két kérdés van. Maria Arena, Emma, majd Enrique. Merci beaucoup. Uh, si je comprends... Köszönöm szépen, ha jól értettem az elmondottak alapján itt a bíróságnak van egy döntése, mely szerint a tagállamon belüli ISDS nem lehet elfogadni. A cél az, hogy a belső bilaterális egyezményeket átalakítsuk, és kilépjünk ebből az ISDS rendszerből. Azonban a tagállamok most külső bilaterális egyezményeket kötnek ISDS-szel, mert a másik megoldás túl drága. És van itt egy európai keret, vagy ernyő, amely a tagállami bilaterális külső egyezményeket eh, kíséri, eh, és megállapítja, hogy ezek megfelelnek-e az európai politikának, vagy nem. Hogyha az európai politika azt mondja, hogy az ISDS már nem játszik, azt hiszem, hogy ebben megállapodtunk, tehát azt mondjuk, hogy ez már nem játszik szerepet, de akkor hogy lehet az, hogy egy tagállamnak lehetősége van külső bilaterális egyezményt kötnie ISDS-szel? Azt hiszem, hogy ez nem koherens az európai szintű politika és az önök tagállamoknak nyújtott keret politikája között eltérés van. A minimum az lenne, hogy a tagállamok ne köthessenek bilaterális egyezményt ISDS-szel. És az ön utolsó ö, válaszára vonatkozóan, hogyha önök meg, meg könnyítik a tagállamok életét, és azt mondják, hogy a másik megoldás túl olcsó, legyen ISDS, de hát akkor miért nem a multilaterális megállapodást próbáljuk facilitálni? Hogy az ISDS az egyszerűbb megállapodás, és önök ezt nem akadályozzák meg, akkor soha nem lesz multilaterális keret. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez abszolút nem koherens az Európai Unió politikáját tekintve. Én engem ez nagyon aggaszt. Én belgiumi képviselő vagyok, én feltettem egy kérdést a bíróságnak, jó, hát egy kicsit erőltettem ezt. Minden esetre feltettem egy kérdést az ISIS kompatibilitásával kapcsolatban, és ugyanez az ország ugyan egy, egy olyan modellt dolgoz most ki, bilaterális beruházási programot, köt az ISDS használatával. Még mindig Belgiumról van szó, tehát ISDS-t előíró egyezményt akar kötni. Nos, tehát, hát igen, én is tudom, hogy lehetünk színűek a politikában azért egy kis, kis betűvel odaírták, a kisbetűs részben, hogy hát tulajdonképpen ők hát előnyben részesítik a multilaterális megegyezést. Hogyha önök azt akarják, hogy egy ország multilaterális vitarendezést válaszol, akkor erre kényszerítsék, és legyenek következetesek, mondják azt, hogy nincs ISDS, mert az ISIS-szel helyettesítjük ezt a rendszert. Emma. Az egyik legfontosabb probléma az ISDS-szel kapcsolatban az a bírák kinevezése volt. Hogyan fogják a multilaterális beruházási fórum tagjait kijelölni? Milyen, hogyan biztosítják az ő függetlenségüket? És aztán lenne még egy kérdésem. Az EU beruházási politikájával kapcsolatban, a tájváni és hongkongi bilaterális egyezménnyel kapcsolatban, és ez hogyan áll? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyára tudja, elnök úr, én nem támogatom az Európai Bizottság által javasolt bevetetésvédelmet. védelmet az, hogy legyen egy külön békétető bíróság, ez nem megfelelő. Én azt szeretném, hogyha mindenki ugyanolyan jogokat kapna, legyen egy hagyományos bíróság, ez sokkal függetlenebb és, és igazságosabb, mint egy speciális békétető bíróság. Bizonyára ez a, jobb, mint az ISDS, vagy a vezetési bírósági rendszer, amit a CETA-ból ismerünk, de itt sem férnek hozzá ehhez a magánszemélyek, a különböző szervezetek, környezetvédelmi szervezetek, vagy a szakszervezetek, tehát nem tudunk másfajta nézeteket megismerni itt. Oké, okay. de beszélünk most erről a jelenlegi kérdésről, és van egy-két kérdésem ezzel kapcsolatban. Colin Brown azt mondta, hogy nagyon sok ország érdeklődik ez iránt. Hány ország, és mely országok. Az érdeklődés egy dolog, én is érdeklődök, de ez elköteleződést jelent? Tényleg együtt akarnak működni? Aztán kíváncsi vagyok, hogy milyen fajta időtervet látnak itt. Novemberben folytatják a munkát, azért ez még pár hónapba beletellik. Mikor fog majd ez a bíróság valóban felállni? Aztán itt van a japán szerződés. Japán egyetért az ICS mik úttal. Vannak olyan országok, amelyek a CETA megoldást választják? Mely országok? És végezetül Ausztrália többször elmondta, hogy nem akarja, el tudja fogadni a szerződést ilyen bíróság létrehozása nélkül is, a bizottság is el tudja ezt fogadni. Carlo? vagy Colin, ki kíván válaszolni? Um, thank you. Let me, let me try to... Köszönöm szépen, megpróbálom megválaszolni ezeket a kérdéseket, és aztán a többit majd Carlosnak adom. Mr. Arena asszony által felvetett ponttal kapcsolatban most nem fogok Belgiumra kitérni, hát ez Belgium feladata, és a belga politika feladata ezt eldönteni. Azt hiszem, hogy két fontos elem van. Az egyik az az engedély, amit adunk a tagállamoknak, de olyan országokra kapnak engedélyt, amelyel az, amelyekkel az Európai Unió nem, fog, nem tárgya. Ami a azokat az országokat illeti, melyekkel az Európai Unió tárgyalásokat folytatott, hát egy modernebb megközelítéssel helyettesítjük az egy korábbit. A bilaterális egyezményeket illetően néhány fontos GQ vagy legfontosabb változás átvétele nagyon fontos, legyen magatartáskódex, a a bírák kinevezése eh, világos legyen, átláthatóság legyen, és olyan rezsim legyen, amely a multilaterális megegyezéstől favorizálja. Tehát igyekszünk koherenciát biztosítani. Én, mi is látjuk a saját tegyelásaink során, hogy néha nehéz, és hát túl nagy elvárás eh, azt várni egy kisebb országtól, hogy egy bilaterális egyezményben fogadja el a multilaterális vitarendezést, aminek hát elég komoly költségei lehetnek. A tagállamok az Európai Uniós politika keretében, tehát azt várjuk, hogy kövessék az európai politikát, és ennek feleljenek meg. Ami Belgiumot illeti, Belgium nagyon elkötelezett, mind a tanácson belül, mind a munkacsoporton belül a multilaterális beruházási bíróság mellett, és elkötelezettek a multilaterális beruházási bíróság gondolata mellett, és már mind a meglévő szerződésekre, mind a jelenleg tárgyalás alatt lévő szerződésekre igyekszünk alkalmazni ezt a multilaterális keretet. Ez hát persze nem tökéletes helyzet, ez egy átmeneti helyzet. Igyekszünk a multilaterális beruházási bíróságot tehát működtetni, vagy elfogadtatni. McLaughlin asszony kérdése. Nekem lenne itt egy kiegészítő kérdésem, mondja az elnök. Van-e egyetlen olyan eset is, amikor nem engedték meg egy tagállamnak, hogy tárgyalásokat kezdjenek? Do you want to explain that? That's for Carlo. <laughs> Ez a szóló kérdés. Nos, ez úgy szokott <laughs> úgy szokott történni, hogy elébe megyünk a dolognak, és biztosítjuk, hogy ne kérjenek engedélyt olyan dologra, amit mi nem fogunk engedélyezni. Informálisan eh, felteszik a kérdést, informálisan mi erre válaszolunk, és eh, általában az történik, hogy, eh, hogy azt kérjük tőlük, hogy változtassanak meg bizonyos aspektusokat, de volt már néhány olyan helyzet, amikor is kiegészítették a kérményüket. Um, thank you. So I would... Jó, köszönöm szépen. Akkor McLaughlin asszony kérdésével folytatva, Na, a kinevezési eljárások. Itt különbséget tennék a beruházási eh, vitarendezés és a multilaterális beruházási eh, vitarendezés között. A beruházási vitarendezés vagy beruházási bíróság esetében egy megegyezésre van szükség a partnerországokra eh, Ez vonatkozik tehát EU-s, a partnerországi és nem EU-s polgárokra. Malmström biztos asszony ezzel kapcsolatban tájékoztatta a parlamentet, de megnézzük azt, hogy konkrétan milyen eljárások alkalmazására kerül sor. Folyamatos, átlátható kiválasztási e, eljárásokra van szükség és végül a tanács döntése alapján nevezik ki e, ide a bírákat. A az Európai Bíróság eljárásainak megfelelő eljárásokról van szó. Ami a multilaterális bíróságot illeti, igyekszünk a lehető legobjektívebb eljárást biztosítani. Nagyon sok munka folyik ezzel kapcsolatban Azt hiszem, hogy egy dolog, ami mindenképpen fontos, hogyha megnéznek más nemzetközi bíróságokat, például nemzetközi büntetőbíróságot, ez egy nagyon jó példa a kinevezésekre. Szinte minden modern e, bíróságnak van egy screening rendszere, ahol is a potenciális bírákat e, átvilágítják. Egy bizottság tapasztalt a bírákból álló bíróság, ö, bizottság végzi ezt az átvilágítást, tehát hasonló eljárásokat alkalmazunk itt a multilateralizmus bíróság esetében is. Aztán az asszony kérdése, hány ország mutat érdeklődést? Az, hogyha az ENSZ-hez fordul valaki, annak az az Eh, előnye, hogy minden ESZ tag részt vesz ott. Az Európai Unió egy eh, eh, utazási alap hozba fizet be, aminek az a feladata, hogy biztosítsa, hogy a fejletlenebb országokból is oda tudjanak utazni az érintettek. Tehát az ülés az áprilisban volt, 60 ország vett részt, nagyon sok latin-amerikai ország, és egyre több és nagyon örülünk ennek, egyre több afrikai ország vesz részt. Ebben a folyamatban még nem értünk el arra a szintre, hogy lássuk, hogy milyen irányba induljon el ez a, vagy folytatódjon ez a folyamat, ez majd a második lépés lesz, ez novemberben fogjuk eldönteni, de nagyon sok ország, vagy legtöbb ország ugyanazokat az aggodalmakat osztja, mint amit az Európai Unió. További egyeztetésre van szükség, ez egy inkluzív folyamat. Úgy gondoljuk, hogy itt lesz támogatás azokra a reformokra, amelyeken dolgozunk. Ami az ütemtervet illeti, hát ezen is folyik a vita általában évente kétszer találkozik a munkacsoport, ez valószínűleg 2018-ban és 2019-ben folytatódik, de egy dolog, amiről beszélünk, az, hogy egy kicsit felgyorsítsuk ezt, hogy több ülés legyen, de mint minden nemzetközi tárgyalás, ez is évekig tart. és nyilván nem lenne őszinte az, hogyha én most egy pontos dátumot adnék önnek. Japán részt vesz, nagyon aktív a vitákban. Őszintén szólva, a felülvizsgált eh, Trans-Pacific, eh, tehát a csendes óceáni egyezmény eh, egy fontos keret itt, itt nagyon komoly eszmecsere folyik, komoly tárgyalások folynak, nagyon elkötelezett, tehát eh, ez az ország. És a többi kérdés megválaszolását megadom a kollégámnak. Yes, the, the interesting... Igen. Érdekes Japánnal kapcsolatban az, hogy a szabályok eh, tartalmi részénél nagyon jó haladást értünk el a vitarendezés tekintetében is nagyon bátorító az, hogy meddig jutottunk el a szabályok tekintetében. Az Európai Unió reform megközelítésében a kérdés Tajvanra és Hongkongra vonatkozott. Tajvan és Hongkong esetében az eredeti célkitűzés az volt, hogy a nagyobb kínai régiót fogjuk össze, és pedig kiegészítő módon a Kínával folytatott beruházási megállapodásunkat kísérve, mondjuk a tárgyalások felénél tartunk, nagyon nehezek a tárgyalások. Hongkonggal és Tajvannal sokkal korábbi állapotban vagyunk, előzetes megbeszélések voltak, az eddigi előzetes megbeszélések jók voltak, még nincs tárgyalási mandátum, mindenek előtt egy megvalósíthatósági tanulmány is kell, és ezen az alapon mutattuk majd be a tanácsnak. De a szándékunk az, hogy a beruházási kapcsolatokat így kiegészítjük a többi országgal. Köszönöm szépen, és akkor ez a vitánk végét jelenti. Kapcsolatban maradunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönöm szépen, kedves kollégák, hogy itt maradtak az ülésünk végéig, holnap reggel 9-kor kezdünk. És mindenkinek kellemes estét kívánok!